felfüggesztése után a tanács elnökével jogi normaszövegeket írtam alá, amelyek a rendes jogalkotási folyamatban kerültek elfogadásra. Ezen a héten még két további jogi aktust írok alá, amelyeket így fogadtunk el. A mai ülés jegyzőkönyvében olvashatók a jogi aktusok címei. Most pedig, hölgyeim és uraim, az eheti munkarendre térek rá. A eheti napirenddel kapcsolatban módos